képviselő nyilatkozata észak-nigériai közelmúltbeli eh, borzalmas cselekményekkel kapcsolatban. Mogherini asszony. Thank you, Mr. President. Uh... Köszönöm, elnök úr. A Boko Haram erőszakos cselekedetei észak-kelet-nigériában napról napra kegyetlenebbek kiválnak, és egyre jobban veszélyeztetik a régió biztonságát örülök és köszönöm, hogy ez a vita téma a napirendre került. A saját biztonsági kihívásainkkal kapcsolatban fontos, azokon túl fontos, hogy ne veszítsük szem elől azt a jelentős terrorista fenyegetést, amely a világ többi eh, térségeiben jelen van. Ez együtt a kommunikációs stratégiánknak is része. Eh, több száz ártatlan civil vesztette az életét, lakóhelyét, szabadságát. A Bagai határvárosban bekövetkezett támadás, robbantás csak egyik a, a, egyike annak a sorozatnak, amelyről tudunk. Kamerunra is kiterjed immár. A cél az az, hogy a félemet erősítsék az emberekben, kivétel nélkül támadnak eh, keresztényeket, muszlimokat, tanárokat, eh, hagyományos vallási tanítókat, gazdálkodókat, eh, falusiakat, boldosokat, gyerekeket, nőket, mindenkit, de alá kell húznom, hogy különösen keresztényeket és az iskolába járó lánygyermekeket támadják, akik ezeknek a társadalmaknak a változásnak a reményét hordoznák egyébként. Másfél millió olyan ember van, akit Nigériában elűztek az otthonából, 155 ezer menekült Nigerben, de Csádban is, és több afrikai államban is számtalan menekült él. A közigazgatás, a jogállamiság, a rend észak-kelet Nigériában gyakorlatilag megszűnt. Itt Eh, a választások megszervezése is gyakorlatilag egyre nehezebb lesz. Egyre inkább el kell köteleznünk magunkat, eh, amellett, hogy a Boko Harammal fölvegyük a küzdelmet eh, ezen országok tömegtámogatása érdekében. De mit tudunk tenni rövid távon, és mit tudunk tenni hosszú távon, bármit teszünk is, hangsúlyoznom kell, azt szoros együttműködésben kell tennünk az érintett országokkal. Rövid távon eredményes, katonai és humanitárius választ kell adni a válságra. Az itteni országok multinacionális közös eh, alakulatok felállítását eh, döntötték el, amely még nem állt fel. Az Európai Unió támogatja ezt az erőt, és már is 10 millió eurót eh, szánunk terrorizmus ellenes tevékenységekre Nigériában. Ezen kívül fontos, hogy az otthonokból előzöttek és a menekültek ellátására is fordítsunk figyelmet. Fontos, hogy ezeknek az ország, ezek az országok is lássák azt, hogy van lehetőség a fejlődésre, a növekedésre, a foglalkoztatásra, és a kormányuk, lehet olyan kormányuk, amely megvédi őket. Az érintett népességnek meg kell nyernünk a szívét és a lelkét, máskülönben a saját biztonsági erőfeszítéseink sem fogják elérni a célokat. A, be kell tartanunk az együttműködés szabályait, a katonai magatartás szabályait, a Rules of Engagement szabályokat. Bátorítjuk Nigériát, hogy tegye meg mindent az emberi jogok tisztelben tartásáért, annak érdekében, hogy az Európai Unió, a tagállamok a helyi kezdeményezésekkel konkrét és eredményes módon együtt működve tudjanak lépni. Elnök, a frakciók nevében most először másfél percben a néppárt részéről eh, Stier képviselő. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Eh, nos, Európa sokáig figyelmét a párizsi eh, tragédiára eh, eh, fókuszálta, közben azonban Nigériában, Baga városában terrorcselekményekre került sor. Az ottani katolikus érsek reagált a párizsi eseményekre, ugyanakkor ugyanilyen reagálásokra van szükség akkor is, amikor a kerül sor Nigériában, Gánában vagy bármely más országban világszerte normális az számunkra nyilván, hogy reakciónk élesebb, hogyha saját országunkban történik valami. Azonban legyünk büszkék arra, hogy egész Európa szolidáris volt Párizsal. Ugyanakkor értékeink egyetemesek. Ezért bizonyos szolidaritást kell mutatnunk az iszlám terror nigériai áldozataival kapcsolatban is 2000 embert öltek meg Bagában. Azt kell mondanunk, hogy je suis Baga, én vagyok Baga, nem csak az, hogy én vagyok Charlie. Úgy gondolom, hogy a Boko Haram ugyanolyan veszélyi már, mint a dzsihadisták Szíriában vagy bárhol máshol. A fejlesztési céljaink kapcsán is figyelembe kell vennünk a terrorizmus fenyegetését. A Boko Haram azért képes teret nyerni, mert a nigériai intézményrendszer eh, nem elég hatékonyan működik, tehát Nigéria fejlesztését is szem előtt kell tartanunk. Köszönöm szépen. Norbert Neiser következik a szociáldemokraták képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Alelnök asszony, a eh, franciaországi merénylet eh, áldozatai az elmúlt napokban jogosan a érdeklődésünk, a részvétünk középpontjában álltak. Je suis Charlie láttuk mindenütt, de a Nous sommes Nigeria szlogent hiányoltam. Jó lett volna ezt is hallani, egész Európában és az egész világon az emberek megér, biztosítják azt a szolidaritást, amit Nigéria megérdemel. Mauritánián, Malin, Nigeren, Nigeren, Sádon keresztül, Kenyáig, Szomáliáig, az egész szubszaharai régióban fel kell szólítanunk a politikai elitet a cselekvésre. Ez különösen igaz Nigériára. A tagállamok segítettek a biztonsági erők képzésében Nigériában sikertelenül, sőt, a biztonsági erők részben demokratikus legitimáció nélkül tevékenykednek, ellenőrzés nélkül, nem kell igazolni a tetteiket. Ez is az igazság része, amikor a Boko Haram és más terrorista csoportosulások létrejöttét, keletkezését akarjuk megérteni. A korrupció küzdelem Nigériában. Ugye az elmúlt néhány évben 80 millió euró tűnt el ebben az olajban és gázban a országban, pedig nagy szüksége lenne erre a pénzre Nigériának, hogy emberi körülményeket teremtsen. A politikai elit gazdagodott, az üzletemberek, a katonai vezetés, és közben az emberek borzasztó nyomorban élnek az NGO-k, a civil szervezetek, amelyek léteznek Nigériában, és amelyek jók, a civil eh, társadalom az, amelyet eh, támogatnunk kell határozottabban. Köszönöm, Najzer úr. Az ECR eh, frakció nevében Bász Belder kollega kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. A hét elején José Ignácius Caracama bíboros, a e, nyugatot e, hibáztattam azért, hogy a Boko Haram által megtestesített veszély ellen nem tesz semmit e, és Nigéria borzasztóan szenved az iszlám terrortól, Nos, és ugyanak, ugyanaznap a nigériai védelmi miniszter azt mondta, hogy csak egy nemzetközi koalíciót tudja megvédeni a nigériai lakosságot. Közvetlen szomszédok Niger, Csád és Karum, és Kamerun nem akarnak tenni semmit a Boko Haram ellen. Ön humanitárius katonai válaszról beszélt. Nos, nagyon nagy veszélyt látok a ebben az egész régióban, Rigéria körül is, a szomszédos országokban is remélhetőleg lesz egy európai válasz erre kapcsolatok vannak a nigériai hadsereg és a Boko Haram között is. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Maritjes Skák. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A dzsihadista terrorizmus eh, múlt héten elért eh, ide, amikor a eh, Charlie Hebdo szerkesztőségét meggyilkolták, illetve a kóser szupermarketben zsíróságok miatt gyilkoltak meg embereket. Ez a vad iszlámisták tette, és nekünk meg kell védenünk társadalmi nyitottságát. De nem csak ezek a szélsőségesek választották szimbólumként a véleményszabadságot, a sajtószabadságot. Nigériában az oktatás a Boko Haram fő célja, a nyugati oktatási formákat egyszerűen megtiltják. Arra kényszerítik az embereket, hogy a e, szélsőséges erőszakkal, hogy e, ne járassanak iskolába. Emlékszem a két évvel ezelőtt az elnökválasztásokra Nigériában, amikor terror támadások áldozataivá vált egy fiatal kórus, és a nigériai gyermekeket érik nap mint nap támadások. És most, hogy egy gyermeket használtak fel öngyilkos merényletre, ez a barbarizmus rettenetét mutatja az áldozatok családainak részvétünket nyilvánítjuk. Fontos, hogy Európa tisztában legyen az a dzsihadista terror globális természetével. A tettesek és az áldozatok a világ minden pontjáról jönnek. Látni kell, hogy Nigériában a terror most már a szabály és nem a kivétel. Aktívan kell fellépnünk, hogy az iszlám állam, a Boko Haram és hasonlók ellen hatékonyan küzdjünk. Köszönöm eh, Matt Carty a GUE képviseletében. Been, uh... Rettenetes hetet élt meg Nigéria rettenetes pusztítással, és teljesen eh, együttérzek azokkal, akik gyászolnak, akik az erőszak áldozataiba váltak. Az a Boko Haram által Bagában és egyedül elkövetett bűncselekmények eh, szinte elképzelhetetlenek. Több mint 2000 embert gyilkoltak meg néhány nap alatt, a kormány pedig és az adott állam katonai erői, biztonsági erői pedig semmit nem tudtak tenni, nem tettek semmit. A Nigéria állam egyáltalán nem mentes a felelősségtől az emberi jogi emberi jogok sárva tiprása részben az ő tehetetlenségüknek köszönhető túlzsúfoltság, brutalitás, bírósági eljárás nélkül kivégzések, ezek mindennaposak Nigériában, mi már évek óta nem lehet a Boko Haram tetteit mentegetni. Egy gyerekre erősített bombát fölrobbantani az olyan gonoszság, amire nincs mentség, se ember, se Úgy gondolom, hogy megfelelő eszközöket kell eh, ezeknek a kegyetlen eh, cselekményeknek eh, a megelőzésére fordítanunk, függetlenül attól, hogy hol kerül ezekre sor. A nemzetközi médiumoknak morális kötelezettsége, hogy a nigériai helyzetet az európai közvélemény szem elé tárják, hiszen csak ekkor, csak így tudjuk a kormányokat rávenni, rá erőszakolni arra, hogy lépjenek a régiós sújtó erőszak ellen ellen. Elnök, köszönöm szépen. Kékártyás kérdésre hajlandó-e válaszolni? Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Причината да се случват тези жестокости в Нигерия и силата на Боко Харам е именно в проваленото управление на местното правителство. Не смятате ли, че на тези жестокости може да бъде... Herr irgendwas ist mit Ihrem Mikrofon. Valami történt a mikrofonjával, ugyanis nem hallottuk a fordítást. Újra kezdjem? Melyik csatornán? Nem volt fordítás az angolon. Channel 2. Can you say something perhaps so that we can check whether the translation works? Okay, sound check. <laughs> Kérem, mondjon valamit, hogy ellenőrizzük a helyzetet. Bogorszki, do provoda. No, there is no English translation. Could the services please address me? Nincs angol fordítás még mindig. Could I ask you to say something again? Kérem, hogy mondjon valamit újra. Reprova. próba. Yes. No. Okay. Now, Thank start you. again. Колега Карти, не смятате че неспособността на властите в... Nos, a nigériai kormány tehetetlensége, кударца, eh, lehet vajon, valóban eh, a terrorizmus hátterében elsősorban. Nem gondolja azt, hogy a nemzetközi cégek, amelyek eh, a nigériai természeti kincsekből profitot hoznak, ugyancsak bűnösök? Nem gondolja, hogy csak egy katonai erő lenne képes a Boko Harammal szemben fölvenni a küzdelmet. Eh, hiába terrorista szervezetről van szó. Nem gondolja azt, hogy eh, ugyanígy kellene segítenünk, amilyen módon szolidárisak vagyunk a terror európai áldozataival szemben is. There isn't... Így van. Eh, az ön által elmondottakból semmivel nem tudok szembe állni, helyezkedni. Igaza van, a Boko Haram átkát biztonsági válaszsal, reakcióval kell kezelnünk. Valóban a cégeknek van felelőssége, elsődleges felelősség a nigériai kormány vállát terheli. Meggyőződésem, hogy világszerte ugyanazt a felháborodást kell mutatnunk, függetlenül attól, hogy hol történnek ilyen terrorcselekmények, és a polgárokra, a tagállami kormányokra is felelősség hárul, ilyesmi nem fordulhat és elő, és nem eh, nem eh, tűnhet el a radarunkról, hiszen sok tagállamban, eh, sok polgár van, akinek fogalma sincs arra, hogy ilyesmi történt az elmúlt hetekben. Elnök, hatalak képviselők, köszönöm. Úgy gondolom, hogy legalább azt meg kell tennünk, miközben gyászoljuk a rettenetes francia Charlie Hebdo elleni rettenetes terrorista támadás áldozatait, hogy ezen kívül, ezen túlmenően bizony kárhoztatnunk kell a médiumokat azért, mert olyan kis figyelmet szentelnek az észak nigériai Baga városban lezajlott eseményeknek, hiszen legalább annyit meg kell tennünk, hogy független nemzetközi vizsgálatot kell indítatnunk, hogy mi történik ott, hiszen még az ismert számok sem azonosak. Két-három ezer ember veszhette el az életét ebben az értelmetlen pusztításban. Hagy mutassak rá, hogy a nigériai hadsereg elmenekült a támadás idején. Nigéria gazdag ország, de nyilvánvalóan támogatnunk kell a terrorizmus elleni küzdelmüket. Ezt megtehetjük úgy is, hogy a nyugat-afrikai országok együttműködési szervezetét támogatjuk, amely együttműködik a nigériai kormányjal és az ECOWAS tagjaival, valamennyi érintettel. Ez segíthet abban, hogy az ilyenfajta terrorista támadások véget érjenek. Arra is rá kell mutatnunk, hogy mi mindig nem tudjuk, hogy mi történt a csibak lányokkal ha azt mondjuk, hogy Zsiszői Charlie, akkor azt is kell mondjuk, hogy mi vagyunk azok az iskolás lányok, akiket elraboltak. Elnök, köszönöm szépen, rátérünk az egyéni, egyéni felszólalókra. Először is Santiago Fises Eisela. Eh, köszönöm. A párizsi szélsőségesek és eh, az iszlám állam közel-keleti vérengzése nagy eh, figyelmet kapott. Elnök úr, Folytathatom? Igen, természetesen. A média nagy figyelmet szentelt a párizsi brutális vérengzésnek és közel-keleten az iszlám állam brutalitásának más szélsőséges nyugati szervezeteknek. A Boko Haram azt jelenti, hogy tilos a nyugati ö, oktatás. Nigériában nagy szörnyű vérengzést követtek el, a legújabb hírek szerint 2000 ember gyilkoltak meg az utolsó terrorakcióban, és másfél millió embernek kellett elmenekülni a vérengzés színhelyéről. Az is tény, hogy szélsőséges iszlamisták tavaly áprilisban 266 iskolás lányt raboltak el, akik még mindig nem, nem kerültek elő rabszolgának kényszerítették őket, másokat az iszlámra való áttérésre kényszerítenek. A fogvatartottakat ki kell szabadítani. Kamerunban egy táborban tartják őket, naponta megerőszakolják őket, barbár módon bánnak velük. Nincsenek könnyű válaszok vagy gyors megoldások. Biztosak lehetünk abban, hogy az Európai Unió vagy a nyugat Nigériában nem lesz sikeresebb, mint máshol a közel-keleten vagy Észak-Afrikában. Sokkal nagyobb regionális együttműködésre van szükség, globális felelősségvállalásra, és ezt nem csak az ENSZ-en keresztül, hanem a Commonwealth-en keresztül is el lehet érni. Én azt javaslom, hogy barát, ugye a Commonwealth-en belül közös kultúrája, azonos nyelvű emberek vagyunk, itt nagyobb az esély a, a sikerre, hogy pozitívan befolyásoljuk a világnak ezt a régióját, mint az, mint az Európai Unió, amelynek megvannak a maga problémái jelenleg. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most térünk rá az egyéni felszólalókra. Santiago ez a Szela az első. Köszönöm, elnök úr. Európa nem maradhat tétlen a Boko Haram nigériai eh, cselekedetei kapcsán. Ezek eh, a terrorizmus skáláján bármely más eh, eseménnyel felveszik a versenyt, fiatalokat, kislányokat használnak fel a gyilkosságok elkövetésére. A szomszédos országok és Nigéria együttműködése nem elég ahhoz, hogy a Boko Haramot megfékezze, ezért szükségük van a nemzetközi közösség támogatására az ENSZ eh, eh, ernyője alatt. A Boko Haram különböző frakciói és eh, mindenféle erőszakos cselekedetei nyilvánvalóan összefüggenek a február 14-28-ai választásokkal úgy tudom, hogy még nem neveztük ki a választási megfigyelő küldöttség vezetőjét. Nagyon különleges lesz ez a megfigyelő misszió, hiszen gyakorlatilag nem is tud eljutni biztonsági okokból a misszió Nigéria minden részébe. Úgy gondolom, hogy átlátható, mindenki számára nyitott választásokat kell tartani, be kell tartani minden szabályt, és feltétlenül figyelni kell azt, hogy ne történhessen semmiféle esemény, amely megzavarja a választásokat. Elnézést, rögtön befejezem. Köszönöm. Merci beaucoup, la parole. Köszönöm szépen. Most kienge asszonyi a szó két percre. Köszönöm szépen. Ugyanazon a napon, amikor Franciaországot az iszlám szélsőségesség sújtatta. Nigériában a Boko Haram vérengzéseket követett el. Afrikában a ö, ideológia ugyanez, ami Európában is lesújtott, ugyanaz az ideológia, tehát ugyanazt a reakciót is ö, érdemli ki, nincsen B-kategóriás halál. Az az Európa, aki vasárnap ott volt Párizsban, koherensen kell, hogy vége, viselkedjen, és ezt a nagy kihívást Nigériában is meg kell, hogy küzdje. Nem szabad, hogy több ezer ember lemészárlását ölbetett kézzel nézzük. Európának egy nemzetközi task force-ot kellene felállítania az ENSZ segítségével és regionális szervezetek segítségével. Annak érdekében, hogy hosszú távú strukturális választ tudjunk, tudjunk adni a terrorizmusra. Ez azt is jelent, hogy azokat a mély indokokat szüntessük meg, amelyek a terrorizmushoz vezetnek, az analfabetizmus, a különbségek, az alulfejlettség, a korrupció és a természetes erőforrások kihasználása miatt alakul ki ez. Európának pedig a politikai részvételt kell támogatnia. Nem sokára Nigériában elnökválasztásra kerül sor, a gyermekeket felhasználják háborús célokra, és ugyanakkor az afrikai demokratikus országok felé is fel kell lépnünk, hogy ők országaikkal segítség ennek a helyzetnek a megoldását, úgy, ahogyan az Párizsban is megtették, ahogyan Mogherini asszony is utalt rá. Ott voltak ezek a vezetők Párizsban is, tehát meg kellene fel kellene őket szólítanunk arra, hogy ők is tegyenek valamit. Mondhatnánk azt is, hogy Afrika vagyok, Baga vagyok. Köszönöm szépen. Van egy kék kártyás kérdés. Elfogadja-e? Igen. 30 másodperc. Egy kérdésem lenne Kienge asszonyhoz. Nigériával kapcsolatban fontos bejelentéseket tett. Itt van egy fénykép, ön szerint ez a személy, aki a mm, londoni imám, és azt mondja, hogy aki Mohamedről beszél, azt meg kell ölni. Szerintem nem kellene így viselkedjen egy imám Londonban sem. Mit gondol ön erről? Igen, azt hiszem, hogy ez a kérdés ez nem ide való. Nem szabad, hogy ezeket a beteg ideológiákat összehasonlítsuk a saját demokratikus értékeinkkel, és nem szabad, hogy ez a kérdés eltérítsen bennünket, és ugyanolyan szintre ereszkedjünk, mint ők. Mi nem férünk senkitől, és képesek vagyunk arra, hogy döntsünk a saját értékeink alapján, a szólásszabadság alapján, meg kell mondani azt, hogy mi a jó a mi társadalmunk szám, számára, és szabaduljunk meg a rákos sejtektől. Nárt képviselő. Presidente. Elnök asszony, Mogherini asszony, a probléma a gyakorlati és nem elméleti. Lehet e, olyan stratégiai, illetve strukturális változtatásokról beszélni Nigériában, amelyik évekig tartanak, azonban itt azt látjuk, hogy e, a nagy drog folyosó már működik, a nigériai hadsereg nem működik, mert nem hatékony, mert korrupt, Niger intézményei ugyancsak nem, Csád intézményei ugyancsak nem, és gyakorlatilag a, csak a demokratikus erőszakkal tudunk fellépni és megállapítani ezeket, megállapít, megállítani ezeket a folyamatokat valamivel eh, többet kell tennünk, mint eh, hogy eh, retorikai, retorikai gyakoroljuk. Gyakorlati katonai fellépésre van szükség az érintett országok megsegítésére velük együttműködésben. Minit. Köszönöm szépen Afrika legnagyobb gazdaságáról beszélünk, egy olyan országról, ahol Afrika, Afrikán belül is jelentős békefenntartóval rendelkezik. Ugyanakkor elárasztja az országot a korrupció, a segélyek nem érnek el a civil szervezetekhez, nagy a szegénység, az egyenlőtlenség, a gyerekek nem járnak iskolába, megtámadják az iskolákat, és szarista módon támadják a lányokat. Nigériában a jelenlegi elnök válaszát várjuk. Ugye ő el, nem mondott semmit bagáról, Párizs felé részvétét nyilvánította. Tudjuk, hogy a Boko Haramnak van egy kommunikációs rendszere, de reméljük, hogy a nigériai kormány is tesz már valamit komolyan és nyíltan lép fel. Nagyon sokan vannak, akik nem tudnak majd részt venni a február 14-i választáson, mert el kellett menekülniük, belső menekülté váltak. Nemzetközi támogatásra van szükség, hogy ez megváltozzon. Lambert, restez debout. Est-ce acceptez-vous une blue... Elfogadon egy kék kártyát? Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kék kártyáért. Egyetért velem, ha aggódom azért, hogy a nigériai alkotmányban, ahol korábban volt egyfajta rotációs rendszer az elnök, elnök választáson, ez most megszűnt, és Jonathan elnök valószínűleg marad. Egyetért azzal, hogy vissza kellene a rendszerhez. Én gondolom, hogy a rotációs elnökségi rendszer eh, kérdését a nigériaknak maguknak kell megoldaniuk. Eh, Goodluck Jonathan maga azt mondaná, hogy őt eddig csak egyszer választották meg, tehát joga van maradni. De eh, sokkal demokratikusabb eljárásra lenne szükség. Örülök annak, hogy lesz ott megfigyelő missziónk, és az emberek leadhatják a szavazatukat, és biztosak lehetnek abban, hogy jó helyre, helyen van az urnában a szavazatuk de hogy most Bukhari lesz, vagy Goodluck Jonathan lesz újra az elnök, vagy bárki más. Nos, az a lényeg, hogy ezt a e, problémát lássuk ebbe, elismerjük, és ne tegyük úgy, mintha ez nem létezne. Valenciano. Valenciano asszony, egy percben. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Egy alig tíz éves kislány robbantotta föl saját magát bombaként számtalan embert elpusztítva ezzel saját magát is. Nem lehet Párizsra úgy beszélni, hogy nem beszélnék Nigériáról. De mi történik Nigériában? Mire van szüksége Nigériának ahhoz, hogy eh, tá- eh, harcolni tudjon a Haram gyilkos eh, őrülete ellen? Sürgősen és ténylegesen. Mire van szükség? Gyerekeket, kislányokat, asszonyokat, nőket gyilkolnak meg piacokon, szimbolikus ez, gyilkos gondolkodás jellemzi ezt a szervezetet, amelynek az áldozatai a civilek. Gyorsan, sürgősen kell intézkedéseket hoznunk, Mogherini asszony, és az Európai Uniónak jelen kell lennie abban, hogy hogy tudunk lélet lehetőséget keresni Afrika leggazdagabb, legnépesebb és legnagyobb országa számára. Szép. Köszönöm, Mici asszony egy percben. Sir President, Senior Vice President, Massacru Minsk. Elnök ö, asszony, 2000 személy legyilkolása Nigériában egy borzalmas mészárlás, ahogyan arról a média is beszámolt hogyan tudjuk elfelejteni azt a száz lányt, akit elraboltak, olyan gyerekek, akik nem tudtak elég gyorsan szaladni ahhoz, hogy megmeneküljenek. Ez nem csak Afrikáról szól, hanem Európáról is. A talibánok is megtámadják a gyerekeket az iskolában, ugyanakkor a Charlie, vagy a Charlie Hebdo-nál elkövetett terrorista támadás pedig Európa szívében tarol. Hány emberéletet kell még kioltani ahhoz, hogy azt lássuk, hogy a terrorizmus a nemzetközi béke legnagyobb ellensége. Azt hiszem, most Európának kell reagálnia, nagyon keményen, és meg kell védenie a terrorizmus elől az értékeinket. Gómez asszony. A nigériai kormány egyszerűen nem volt képes arra, hogy megakadályozza a e, borzalmas tettek eszkalálódását. Nem tudta megakadályozni azt, hogy embereket élő bombának használjanak. Nem lehet elszakítani azt, amit történt más terrorszervezetek vagy más szervezet bűnözői bandák tevékenységétől közös biztonsági és külpolitikára van szükség, egy közös felelősség vállalásra, hogy segíteni tudjunk a nigériai népnek. Nigéria partner államunk az akc belül is. A védelmi politikánk erre kell hangsúlyt fektetni. Az Afrikai Unió támogatásával, az érintett országok támogatásával kell fellépni a Boko Haram eleme, ez nem csak Afrika, hanem az egész világ számára fenyegetést jelent. Elfogad-e egy kék kártyát Efridge úrtól? Thank you. Uh, speaking... Köszönöm szépen, szenvedélyesen beszélt ezekről a bűnöző szervezetekről, ezzel egyetértek. De ami aggaszt engem az az, hogy nagyon sok ilyen vitát hallunk itt. Egyetért velem, hogyha azt mondom, hogy az EU-t valahogy bele kell vinni ebbe a képbe, és sokkal erősebb határellenőrzésekre van szükség, felrebb szabályra, hogy megakadályozzuk azt, hogy még több ilyen cselekmény következzen be az utcáinkon. Gomes asszony, nagyon sokan, akik Líbiában ragadtak és Európába próbálnak eljutni, tudja ön, hogy sokuk közülük Nigériából menekülnek pont az ilyen jelenségek elől? Egyetértek azon, hogy Mogherini asszony mondott, minden összekapcsolódik és nem tudjuk megvédeni, leválasztani magunkat itt Európa erődítményben. Segítenünk kell nigériaiaknak is, ők a partnereink, és ott kell küzdenünk ugyanazon terrorizmussal szemben, amelyek Európának és a partnereinknek is ugyanazt a borzalmas fenyegetést jelentik. Köszönöm, Joe Frida képviselő egy percben. Grazie. Köszönöm szépen 2009-ben kezdte Boko Haram a nigériai kalifátus megalakítását, akkor jelentette be. Borno 70%-a most már az ő kezükben van. A következő hetekben választásokra kerül sor, de tudjuk, hogy több mint egymillióan nem fognak tudni elmenni a választásokra. Nem működőképes a hadsereg sem, és a nemzetközi közösség nem segíti őket. Tavaly tíz ezreket gyilkoltak le, most 2000 személy lemészárlása történt pont a párizsi felvonulás napján. Gyerekeket robbantanak fel, mint háborús eszközöket, mit kell még látnunk ahhoz, hogy tegyünk valamit. A Boko Haram az bármit megtehet, elképzelhető, hogy a legnagyobb, Euró, a legnagyobb afrikai államot teljesen iga alá akartja hajtani és akár Csád és Kamerunra is kiterjedhet. Nem szabad, hogy Nigériát elhagyjuk, nem elég, hogyha azt mondjuk, hogy Zsöszvisárli. Rújel asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elsősorban <clears throat> szeretném kifejezni minden eh, terrorizmus eh, áldozatnak az együttérzésemet, független attól, hogy hol élnek. Ma a Boko Haramról beszélünk, tegnap Párizsról beszéltünk, túlságosan sokat és sok helyen sajnálkozunk eh, különböző ügyekben. Kapucsinszki azt írta idején, hogy a világnak három átka van, az egyik a nacionalizmus, a második a rasszizmus, a harmadik pedig a, a, fund, a vallási fundamentalizmus. Mindháromnak ugyanaz a gyökere, az irracionalizmus, az agresszív, minden, mind, nagyhatalmú, omnipotens és totális irracionalizmus ezek az még nem, éri, nem értik meg az emberi jogok fogalmát, nem értik meg a szabadság fogalmát. Meg kell előznünk új terrorista szervezetek létrejöttét, hosszú távú stratégiára van szükségünk, amelynek a kulcsa az oktatás, csak az oktatás révén tudjuk az erőszakot megelőzni. Monsieur Carver, vous avez encore une carte bleue? Újabb kék kártya. Aha. Elfogadja-e? Igen. Kává úr. Thank you, Köszönöm szépen. Mindig arról beszélünk, hogy mi, de nem lenne jobb, hogyha regionális megoldást találnánk ezekre a tragédiákra Nyugat-Afrikában? Nem lenne jobb, hogyha az Afrikai Unió intézné ezt a kérdést, és nem állandóan felhasználnák a, tehát nem, ter, nem támasztanánk arra vonatkozólag ígéreteket, hogy mindig az, unió, az Európai Unió szól bele mindenbe. Köszönöm, hogy gondolom, hogyha tudunk segíteni, akkor az Európai Unió az egyik számára a demokrácia védelme az egyik alapérték. Pontosan ez hiányzik, ezért kell megerősítenünk kötelezettségvállalásokat. Nem hiszem, hogy Európa megtehet, hogy elfordítja a fejét, és magára hagyja a Nigériát, hogy oldja meg a saját problémáját a terrorizmussal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy Európának ott kell lennie, ahol feladata van. Most a Catch the Eye következik. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Előtársak, magam is részt vettem a múlt héten a párizsi nagy tüntetésen. Én is Sárli vagyok. Úgy vagyok, Sárli, hogy elítélem az erőszak minden formáját

Köszönöm szépen. A bagagy mészárlás a, megint csak a szélsőséges iszlámra vezethető vissza, és így láthatjuk azt, hogy egy újabb kalifátus alakul ki Afrikában, most már Afrikában. Tulajdonképpen a kameruni határig terjed ennek a területe, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy Dél-Európa és még Görögország felé is egyre több menekült vándorol, ahol több ezer menekült érkezik Törökországon keresztül. Ez a fő útvonal, amelyen keresztül Görögországba érkeznek a menekültek, és ezen keresztül Európába. Törökország pedig megkönnyíti ezt az át menetet. Törökország tehát semmiféle komoly felépést nem tett Szíria ellenében. Köszönöm szépen. Nigeria esetében 2015 kellett volna legyen a nagy tervek, remények és politikai viták éve, miután februárban elnökválasztásra kerül majd sor. És itt most pedig a macsétével és fegyverekkel akarnak harcolni. Az emberek nem fognak tudni elmenni a választásokra azért, mert már nem is élnek. Hatalmas tömegsírokban hevernek, vagy akár csak az utcán. Azért, mert nagy a fegyverkereskedelem is, Líbiából érkeznek Csádba és Nigériába ezek a fegyverek. Néhány nappal ezelőtt azt láttuk, hogy Párizsban több millióan vonultak föl. Azonban ez a felvonulás a nigériai és a földközi tengerben meghalt áldozatokat is meg, meg kellett volna könnyezze. Nem csak Sárli, hanem Nigéria és mindenféle más felirattal is vonulhatnánk, és főleg úgy, hogy ne legyünk álságosak. Kenten úr. Pani Przewodnicząca, Wysoka Pani Przedstawiciel! Sytuacja w Nigerii jest coraz... Kedves elnök asszony, főképviselő asszony, a nigériai helyzet egyre drámaibb, több mint 2000-en vesztették életüket ebben az országban egy terrortámadás során. Ezért az Európai Uniónak valamit tennie kell, reagálnia kell, nem sokára elnökválasztásokra kerül sor. Az ottani lakosok nagy valószínűséggel további mészárlásokkal kell, hogy számoljanak a bagában történtek után. Tulajdonképpen az iszlamisták ezt földdel egyelővé tették a múlt héten. Nigériában polgárháború alakult ki, Twitteren azt olvashattuk, hogy hogyan érezhetem magam biztonságban, amikor a vezetők Párizsban el, a Párizsban történteket elítélik, és ugyanakkor a saját országomban történtekről meg sem nyilvánulnak. Az Európai Uniónak valamit tennie kell. Ennek a, az országnak nagyon sok mindenre lenne szüksége. Ment A képviselő. Kedves elnök asszony és Mogherini főképviselő asszony, a keresztények kérdését se felejtsük el. Sulcernök úr is elmondta, hogy mennyire sajnálja a bágái áldozatokat, a diszkriminációk tipológiájára van szükség. Nézzük meg azt, hogy mit, mi az, ami ezt a, ezeket a véres merényleteket kiváltja. Sajnos Schulz úr nem mondta ki, hogy itt keresztény ellenes cselekményekről van szó. Ez pedig azt mutatja, hogy mennyire álságosak vagyunk a keresztény vallással szemben. Madame Mogherini. Mogherini asszony, megadom önnek a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen eh, ezt a lehetőséget. Amikor vasárnap Párizsban meneteltünk, én is úgy gondolkoztam, mint önök, pontosan önök közül sokan, hogy nem csak képmutatóak vagyunk, hanem nem is teszünk eleget, sőt, éppenséggel rosszat teszünk az ügynek, hogyha nem teszünk semmit, csak beszélünk. Nagyon messze van Nigéria Párizstól ugyanakkor nagyon közel is, hiszen nem lehet az egyik problémát megoldani a másik nélkül, ez biztos. Tudom, hogy nem oldjuk meg a világ problémáit nyilatkozatokkal, és el kell mondanom, hogy meglehetősen negatívan reagálok mindig, amikor különböző ügyekkel kapcsolatban nyilatkozattételre kérnek föl, azonban úgy gondolom, hogy meg kell szólalnunk, méghozzá ugyanilyen erővel és ilyen koherenciával, akár Párizsban, akár Nigériában tombol a terror. Egyetértek nagyon sokukkal az a kapcsolatban, hogy különböző szinteken kell cselekednünk. Nyilvánvalóan nem csak az elsődleges reakcióra van szó, a nigériaiak biztonságáról és az emberek jogairól inkább, a kislányoktól kezdve. Arról is szó van, hogy olyan környezetet kell teremteni, amely kevésbé valószínűvé teszik ezt a fajta pusztítást, és hogy Nigériának és a környező országoknak megfelelő jövője legyen, és megfelelő jelene, jelene legyen Meggyőződésem, hogy ez olyasmi, amit meg kell tennünk, és ahogy rögtön az elején mondtam, már most is sokat teszünk az emberi, humanitárius fejlesztési és a biztonsági területeken. Örülök annak, és örömmel fogadom, hogy arra buzdítanak, hogy többet tegyünk, mint három területen. E, nyilván ebben valószínűleg nem csak a tagállamokkal, hanem leginkább a tagállamok külügyminisztereivel is szorosabban egyet kell dolgoznunk. De hagy hangsúlyozzam azt, amit önök is sokan elmondtak, mindezt egy olyan keretrendszeren belül kell megtennünk, amely nem csak EU-s keret. Nagyon is együtt kell működnünk az, a régióval, az Afrikai Unióval, e, egy koordinát e, együttműködésre van szükség. Szeretném végezetül megköszönni eh, Fizasztás Ejla eh, képviselőnek, eh, aki fontos szerepet játszott a választási, fog szerepet játszani a választási megfigyelési misszióban a következő napokban, hetekben. Nagyon nagyra becsülöm nem csak a parlamenti diplomáciát, hanem azt a munkát is, amit a megfigyelői e, kiküldetéseink keretein belül tudunk végezni. Ez életfontosságú e, része a diplomáciai és külpolitikai munkánknak, e, és ezért köszönet jár az önök professzionalizmusáért, energiájáért, erőfeszítéseiért és idejéért. Úgyhogy köszönöm még egyszer. Remélhetőleg mindannyiuknak személyesen is köszönetet tudok mondani. és minden bizony a hasonló feladatokra is szükség lesz a jövőben. Ez azonban most kiemelkedő fontosságú. Köszönöm. Köszönöm szépen.